Okay. Good afternoon, everybody. Um... Jó napot kívánok! Kezdjük meg az ülésünket. Sokszor kifutunk az időből, úgyhogy minél előbb elkezdjük, annál jobb. Figyelembe véve az összes esetleg felvetődő kérdéseket. Módosítottuk délelőtt a szakbizottság ülés napi rendjét, úgyhogy most a 14-es ponttal kezdjük, az internet és a kábítószerpiacról szóló jelentésnek a bemutatásával. Guste úr teszi ezt meg, az MCDDA hmm, képviselője, és Vasilauskasz úr az Europol részéről tartják meg a helyzetismertetőt, és az Európai Bizottságtól pedig további észrevételeket kértünk. Ne feledjük, hogy április 5-én mindkét szervezet közösen indítja útnak, illetve jelenteti meg a második kábítószerpiacról szóló, illetve online kábítószerkereskedelmről szóló jelentést, ami egy nagyon komoly kihívás EU szerte és harmadik országok számára is, a civil társadalom visszajelzései alapján, illetve a nemzetközi szervezetek tapasztalatai alapján. Tehát a jelenlegi helyzetképet Güzdi úr segítségével kezdjük el megismerni, akinek átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony a tisztelt szakbizottság tagjait szeretettel köszöntöm. Hölgyeim és uraim, a második európai kábítószerpiaci jelentést nagy örömmel mutatom be e, önöknek. Múlt kedden Avramopoulos és Robin White, az Europol e, szakértője fémjelzik a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalát. A bizottság és az Europol az Eurostat statisztikái segítségével folyamatosan nyomon követi a, az MCDDA és a nemzeti fókuszpontok bevonásával az európai kábítószerpiaci helyzetet, amitől egyedülálló a jelentésünk, stratégiai elemzést nyújt, és ez csak adatok, hírszerzési információk, illetve háttér mm, ismeretek összegyúrásával lehet megtenni általában ezek a különböző információforrások nem nagyon vannak köszönő viszonyban egymással, pedig csak így lehet a kereslet és kínálati viszonyokat feltérképezni. Mi az, ami az előző jelentéshez képest változott, három évvel ezelőtthöz képest? Mi az újdonság? Az Európollal és partnereinkkel együtt ezt szeretnénk önöknek bemutatni. Első alkalommal készítettünk becslést az EU Eh, illegális kábítószer kereskedelmének a forgalmáról 24 milliárd euróra tesszük ezt, 21 és 31 millió, eh, milliárd eh, közé tesszük a tűrés határokat. És ez az első alkalom, hogy ténylegesen gyűjtött, elérhető adatokra támaszkodunk uniós szinten kezelésbe vontak számát, illetve az egyéb ismereteket is figyelembe véve. Ez egy alacsony becslés, és az évek során finomítjuk majd a módszertant, illetve az eszközeinket. Valószínű, hogy a tényleges szám az az tűréshatár felső értékéhez közelít, vagy akár még azt is meghaladja, de egyelőre. Ez 24 milliárd per év, ahogyan hivatalosan becsüljük. 38% a kanabisz, 28% hmm, a heroin, 24% a kokain és a kisebb piaci részt jelentő összetevőket 8% amfetamint, illetve 3% e- ecstasy vagy MDMA említendő még. Mi a helyzet az MPS közreműködésével, mert az NCDD és az Europol közösen térképezi fel az új pszichoaktív anyagokat amelyek jelentős tényezővé válnak a piacon. Egyelőre nincs meg erről szóló becslésünk, de úgy tűnik, hogy semmi jele, hogy lassulna ennek a területnek a növekedése. És tavaly, emlékeztetném önöket erre, száz új hatóanyagot azonosítottunk be. Ezek tavaly jelentek meg a piacon. És az MCDD által ellenőrzött tevékenységnek a 78% az utóbbi 5 évben megjelent szerekre vonatkozik. És egy apró észrevételt szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy mi ennek a hatása, illetve a korai figyelmeztető rendszer, jelzőrendszer mennyiben segíti a munkánkat. A jelzőrendszer egyik funkciója, hogy az új szereket, készítményeket jelzi, illetve azoknak a feltűnését, eltűnését, majd újra feltűnését is tudomásunkra hozza. És minden résztvevő hatóság számára nagyon komoly segítséget, de egyben feladatot is jelent ez. Ami a készítmények csoportjait illeti, a jelentés átfogó képet ad a helyzetről, illetve intézkedésekről is javaslatot tesz az Europol, illetve az általunk elindított kezdeményezés az első jelentés nyomán. Négy fő módszer fogalmazódik meg. A jelentés így fogalmazza meg azt a hatásmechanizmust, ami négy területen sújtja a társadalmat. Egyrészt a bűnözés, a terrorizmus, másrészt az illegális gazdasági tevékenységek a szürke gazdaságban, fekete gazdaságban. Harmadrészben részben a kormányzat és államintézmények korrumpálása. Negyedrészt a társadalom károsodása szélesebb értelemben a kábítószer használt környezeteként, illetve a szerhasználók, a családjaik, közösségeikben okozott kár formájában. Hogyha megnézzük, hogy a kábítószerpiac mitől változik, mik a fő tényezők, a gyorsmértékű globalizáció, illetve a változó készítmények és az innováció is fémjelzik ezt a problémakört. Ahogy elnök asszony, illetve Ábramopulosz úr is kiemelték ezt. Az internet növekvő szerepet kap a kereskedelemben. Egyrészt forgalmazási csatornát jelent, illetve kiküszöböli a közvetítők egy részét, lerövidíti az ellátási láncot. És közben különböző innovációkra épít, ami ha nem is az egyetlen kihívás, mindenképpen az egyik fő kihívás. Két egyszerű tényező mozgatja a kábítószerpiacot, egyrészt a nyereség, a profit, másrészt pedig az ezzel elérhető befolyás, illetve hatalom. Az a cél, hogy a társadalomban a kábítószer okozta károk csökkenjenek. Így a bűnözést is csökkenthetjük, illetve védjük a polgárok egészségét, növeljük a biztonságokat. Ugyanilyen fontos, hogy a kábítószerpiacnak a koncepciója, ahogyan megfogalmaztuk egyik oldalon, az a kínálati oldalból, a másik oldalon a keresleti oldalból áll. Annak érdekében, hogy a kábítószerpiac negatívumait kezelni tudjuk egyéni és társadalmi szinten, ahhoz hatékony és eredményes kezelésre, ártalom megelőzésre, társadalmi rehabilitációra van szükség, csak úgy, mint a felhozatart csökkentő megelőző intézkedésekre. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, kedves kollégák, két éve publikáltuk az első jelentést, azóta gyorsult a kábítószerpiacon a változás. Változó szerhasználati minták érhetők tetten, illetve a társadalmi változások is gyorsulnak, a bűnözői, elkövetői tevékenységek széles körűek, illetve a, az európai bűnöző csoportok, szervezett bűnözői körök épülnek rá erre. És az internet egyrészt a az előállítást teszi hatékonyabbá, másrészt új fogyasztói piacokat tesz elérhetővé, és ez jelentős fejlődést mutat az utóbbi évben. Európában ugye új problémák fogalmazódnak meg, terrorizmus Európa szívében, tömeges migráció, nő az instabilitás, illetve erősödnek a konfliktusok az EU közelében lévő térségekben. Nézzük meg az utóbbi négy év fejleményét Ukrajnában, Szíriában, vagy a dél-kaukázus, illetve a szaharán túli területeken az utóbbi időben. Ez az a viharszerű nagy változás, amely akár Európát is beboríthatja és fenyegeti Európa biztonságát e téren. Tehát nem elég, hogy nyomon követjük a kábítószer fejleményét, hanem megelőző intézkedéseket és az érintettek bevonásával hathatós ellenlépéseket is kell tennünk. Tehát az IMCDD-vel és az Europollal, az EU intézményeivel és a tagállamokkal együtt vesszük fel a kesztyűt, illetve a harcot ez ellen, a problémás jelenség ellen. Nem csak a, arról beszélt, hogy milyen hatása van a droghasználatnak az egyének, illetve a társadalomra is, hanem beszélt arról, hogy milyen más kapcsolatok is vannak a droga kapcsolatban, beállítva be a bűnözői szervezeteket, és Vazile uh, úr kapja meg most a szót az Európoltól. Köszönöm szépen. Kezdhetjük a diákkal? Az illegális drog előállítás, illetve forgalmazás az egyik a legnagyobb bűnöző tevékenység. Nagyon komplex ez, és más bűn elkövetési módszerekhez is kötődik, például a terrorizmushoz, és ez veszélyeztetheti az Európai Unió belső biztonságát. Úgy becslik, hogy 24 milliárd euróra tesz ez forgalomban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy egyre nagyobb az információ átadás, akkor, amikor nagyobb mennyiség lefoglalásáról van szó, tehát lehet, hogy ez a számadat igazából túl kicsi ahhoz, hogy a teljes képet lássuk. Ami a szervezet bűnözést illeti, úgy gondoljuk az Európolnál, hogy mintegy 3000 olyan szervezet bűnöző csoport van, amely az Európai Unión belül tevékenykedik ezen csoportok egyharmada részt vesz valamilyen módon a drogkereskedelemben. Ezeknek a kétharmada nem egyfajta droggal foglalkozik, hanem többfajta droggal kereskedés szempontjából több országban és több bűnözői szektorban tevékenykednek, tehát nem lehet őket most már egy nemzetiség alapján beazonosítani, képesek nemzetközi szinten is tevékenykedni, és céljuk az, hogy a profitot maximalizálják és csökkentsék a kockázatot. Különbözőek tevékenységük szempontjából, Vannak olyanok, amelyek globális szinten működnek, vannak olyanok, amelyeknek csak regionális elosztó hálózatuk van. Megvan a saját infrastruktúrájuk, illetve szállítási útjaik. Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, tehát a nagy kikötők jelentik a bejutást, a, az áruk, a legális, illegális áruk számára. Európába, és azt is láthatjuk, hogy egyre nagyobb a tengeren keresztül történő szállítás. Itt alacsonyabbak a szállítási, kommunikációs költségek is, és sokkal hatékonyabban ö, tudják, ö, hatékonyabban tudnak tevékenykedni is ezáltal. A a kábítószerpiac továbbra is nagyon különböző, diversifikált, vannak standard útvonalak, amelyek még mindig eh, léteznek, de újabb útvonalak is megjelennek. Hogyha megnézzük a metamfetamin eh, gyártást eh, Nyugat-Európába, az Ausztrália, Japánon keresztül érkezik Európába, vagy a heroin Dél-Afrikán keresztül érkezik Európába. A kábítószer előállítás leginkább eh, az EU-hoz eh, közel történik, akár az EU-n belül van, ez igaz a kanabiszra, vagy eh, a szintetikus drogokra. A globalizáció lehetővé teszi a tudományos ismeretek, a technológiai know-how átadását, információt nagyon könnyű elérni online, az online drogkereskedelem is növekszik. A dark web területén is, még akkor is, hogy próbáljuk megszüntetni ezeket a dark webeket, továbbra is azonban az online drogkereskedelem virágzik. A kábítószer kereskedelem és a terrorizmus kapcsolata tekintetében az EU-ban nincs elegendő bizonyítékunk. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg szisztematikus kapcsolatot nem lehet a kettő között felfedezni az EU-ban, bár vannak olyan kapcsolatok, amelyek inkább opportunista jellegűek, véletlenszerűek, inkább egyfajta adataik vannak azzal kapcsolatban, hogy korábbi droggal kereskedők találhatóak meg a, a külföldi harcosok között. Ami a cannabis kereskedelmét illeti, vietnámi bűnözői csoportok terjesztik ezt az Európai Unió tagállamaiban. A know-how például hogyan lehet a TLC szintet növelni, vagy a termesztéshez szükséges eszközökről szóló ismeretek átadásra kötődik hozzájuk. Általában a kábítószerkereskedelem kötődik az ember kereskedelemhez is. A marokkói szervezett bűnözői csoportok behozzák Európába a cannabis magokat, főként Hollandiába. Az albán csoportok is fontos szerepet játszanak a cannabis terjesztése, a növény előállítása során. De ők az Afganisztánból származó cannabis magukat hozzák be az európai országokban. Van egy nem régiben történt és jelentős fejlemény, az az, hogy Marokkóból hajóval hozzák át a kanabiszt, keleti irányba a földközi tengeren, és kihasználják itt ezek a csoportok az afrikai bizonytalan helyzeteket. Ez tavaly decemberi kép, amit itt látnak az Európol az olasz hatóságokat támogatta egy művelet során, 14 tonna kanabiszt foglaltak le, egy Panamában bejegyzett hajóról, és ukrán, grúz személyzete volt a hajónak. Ez csak egy a lefoglalt kanabisz mennyiségből. Az elmúlt év júniusában is sikerült lefoglalni kanabiszt, akkor 60 ton, összesen 60 tonnát sikerült lefoglalnunk tavaly, és kokaint is sikerült lefoglalni, és így egy szervezetnek a működését sikerült felfüggeszteni tehát az Európa mindenképpen támogatja ezeket a műveleteket. Ha, ha ráterünk a heroin terjesztésére, a nagy szállítmányok Európába ez, ezeket nagy mennyiségben sikerül lefoglalnunk Európába. A különbség az az, hogy azt láthatjuk mostanában, hogy nagy mennyiség érkezik, 100 kiló akár, vagy még több is, akár eh, még ennél sokkal-sokkal nagyobb, például két tonna, ez is előfordult már két évvel ezelőtt, Hollandiában pedig egy tonnát sikerült lefoglalni, tehát eh, ma nagy, ennyis, nagy mennyiség érkezik Európába. új útvonalak is megjelentek a balkáni útvonal mellett, ez a hagyományos útvonal volt, most már Irakon, Szírián, Dél-Kaukázuson keresztül is érkezik, de továbbra is Törökország marad a kapu a heroin szempontjából Európa irányába. Egyre közelebb kerül az előállítás az Európai Unióhoz is. A tagállamoknak segítettünk abban, hogy felfedjék azokat a laboratóriumokat, ahol heroinot, heroint állítanak elő. Spanyolországban, vagy akár a Cseh sikerült ilyen laboratóriumokat azonosítani, és az itt előállított morfiumot, illetve heroint lefoglalták. Török, pakisztáni, albán bűnözői csoportok uralják még a heroin kereskedelmet Európában a kokain terjesztés útvonala. Nem fogom az egész diát leírni, látható színesen. Ez mutatja az útvonalakat, csak röviden vázolnám fel. Levegőn, vizen keresztül érkezik a kokain Európába, főként Brazíliából, Ecuadorból és Venezuelából. Közép-Amerikában, Közép-Amerika szerepe növekszik, mint tranzit terület szerepe. Van egy újdonság is még, hogy azok az utak, amelyeket más drogok csempészésére használták fel, azokat most már kokain szállítására is alkalmazzák. azok a csoportok, amelyek kannabis szállítanak például Marokkóba, Európába, Afrikán keresztül, azok támogatják például hasonló módon a kokain szállítását és következő dia. Ez az Európába történő import önmagától érthetődő, hogy hol vannak a bejutási pontok, a módszerek, itt drogfotárokat, drogfutárokat, magánjetteket, magánrepülőgépeket alkalmaznak, a konténeres szállítás is egyre inkább növekszik a nagy európai kikötőkben, ezeket már említettem, Antwerpen, Rotterdam fontos célpontja a kokain szállítmányoknak, de más nagyobb európai kikötők is. Továbbra is aggasztó az, hogy olyan módon szállítják Európába a kokaint, hogy az vegyi behatást igényel. A konténeres szállítás esetében megismételhetjük azt, hogy ugyanazt a módusz operandit alkalmazzák, a célországban, a forrásországban is, tehát itt megvesztegetik a korrupt feketői dolgozókat. Kolumbiai, illetve olasz bűnözői csoportok uralják a terjesztést, de ugyanígy megjelennek a spanyolok vagy a hollandok is, bár még mindig a spanyolok a fő elosztók. a szervezett bűnöző csoportok a Balkán területéről egyre inkább fenyegetést jelentenek, főként a kokaincsempészés szempontjából. A különböző területen jelen vannak a kiindulási országban, a tranzit országban, és így segítik elő a csempészetet. A különböző elkövetési módok, a következő mód, különböző módjai a csempészetnek, konténerben, megvizsgáltuk a fa anyagot, és 400 kg kokain sikerült így megtalálnunk. A konténer egy másik EU országból indult el, és több mint 100 kiló kokaint sikerült lefoglalni, tehát kettős módus operandit alkalmaztak, tehát két külön hálózat és ugyanazt a kontinent alkalmazta az annak eljutatására hoz. Ez a fajta eljárás nagyon érdekes és újfajta. Hol állítják elő a szintetikus drogokat? Általában ez az Európai Unióban került előállításra, továbbra is így van. A legtöbb EU-ban előállított ilyen drogot itt is fogyasztják el és ez már rámutat arra, mennyire jelentős az Európai Unión belüli kábítószer kereskedelem. A baloldali térkép mutatja azt, hogy hol találtunk illegális laboratóriumokat. Na, ezt az adatgyűjtő eszközzel hoztuk létre. látható, hogy hol koncentrálódnak ezek a szintetikus droggyártó laboratóriumok. Következő diát. Ezt ki is át is ugrom ezen a dián. A következőt kérném. Amikor a szintetikus drogokról van szó, illetve a szervezet bűnözésről, itt új hírekkel nem szolgálhatok, főként holland-német csoportok működnek, főként ami az alfatamint illeti. Azt is láthatjuk, hogy Hollandiában, Németországban eh, tevékenykedő csoportok foglalkoznak az amfetaminnal, de más dolgokkal is. Következő dia. Nagyon röviden. Arról, hogy miket szállítottak európai szinten, ez tavaly történt, egy jelentős lefoglalás volt. 7 tonna BMK-t foglaltak le Lengyelországban. A fő gyanúsítottat egy lengyel állampolgárt letartóztatták, és többek mellett dokumentumok hamisításával is vádolták. Következő dia. Az új pszichoaktív anyagok, az NPS egy új probléma, most nem fogom elolvasni azt, ami itt áll ezen a dián, csak egy példát adnék arról, hogy miért jó az NPS a szervezett bűnözői csoportoknak. Itt Belgiumban néhány évvel ezelőtt fedezték fel először ezt, 285 ezer csomag fajta NPS-t foglaltak le, és egy csomag 25 euróba kerül, hogyha ezt beszorozzuk 285 ezerrel, akkor nagyon gyorsan 7 millió eurónál tartunk. Ehhez nem kell azonban sok minden, 300 ezer eurót kell befektetni, hogy megvegyék a, az anyagokat, illetve az előállítási eszközöket, tehát 300 ezer euróból 7 milliót lehet e, csinálni. Tehát ez egy óriási különbség, és ez nagyon vonzó a bűnözői szervek, szervezetek számára. Ez egy magyar művelet négy évvel ezelőttről. Egy webshopon keresztül Dexter Patikája nevű webshopból siker, lehetett rendelni, és itt elfogtak egy szemét, lezárt, lezárták ezt a weboldalt, két évvel később, 2014-ben ismételten működött ez a weboldal, pedig az adott személy fogva volt tartva. Tehát ez nem kötődött a korábbi eh, üzemeltetőhöz, csak azért használta a nevét ennek a weboldalnak, mert ezt már ismerték az ügyfelek. A magyar hatóságok a tagállamok segítségével az Európol segítségével sikerült, hogy felderítsék ezt a bűnözői csoportot, és nem csak ezt a weboldalt üzemeltették, hanem hasonló eljárásmódot követtek. Kínából rendeltek meg anyagokat, ezt az interneten adták el. Fiatalból álló csoport volt ez, korábban munkanélküliek voltak, bűnözői háttérrel rendelkeztek, ők próbálták elkerülni azokat az új pszichoaktív anyagokat, amelyek már rajta voltak a tiltott listán, ezért ezek mindig igye, igyekeztek megszabadulni. Más hasonló oldalak képeit láthatják itt, itt nem szeretnék rátérni a részletekre, de 2015. júniusában a Facebook tabletákat adták el, 15 fiatalt vittek kórházba két nap alatt. Ezek a Facebook tabletták nem voltak még tilosak akkoriban, az hatóanyagaik. Eljárás indult azok ellen is, akik rendeltek ezekről az oldalakról és ez vezetett a rendőri fellépéshez, hat szemét tartóztattak le. Ez pedig az eredménye röviden ennek a magyar műveletnek, amit az Európol is és más tagállamok is támogattak. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Most, hogy meghallgatjuk a két beszámolót, illetve azt, hogy 560 különböző anyag van a piacon, Hát azt hiszem, a régi szék, szép idők valóban azok voltak, amikor csak a cigarettáról és az alkoholról beszéltünk. Hát nagyon nehéz lehet követni valamennyi újabb és újabb anyagot, amely megjelenik. Nem tudom, a bizottság kíván-e hozzáfűzni valamit ehhez, hanem akkor megkérdezem, megkérdezem Bolnyi urat, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm ennek az átfogó jelentésnek a bemutatását, és köszönöm szépen a jó példákat is, amelyet bemutatott arra, hogy az európai ügynökségek és intézmények együtt tudnak működni egymással. Jó kiinduló pont ez egyébként, az je az Európol, a bizottság és a mi számunkra is, mert így lehet jól felkészülni, megvalósítani ezt a stratégiát az elkövetkezendő években. És egyébként jó eh, hátteret ad mindez a kábítószer problémát célzó politikákra vonatkozóan. Mik a kihívások, ahogy ugye ön is említette? Az egyik az az, hogy a az előállítás, a kereskedelem, a terjesztés esetében ugye vannak olyan csoportok, amelyek bizonyos anyagokra szakosodnak a szervezői bűn, bűnözői körök között, és az etnikai és földrajzi határokon átnyúlva építenek ezek kapcsolatot egymással, és ennek komoly gazdasági hatásai vannak, mármint negatív értelemben. A kábítószerpiacot körülbelül 21-31 milliárd euróra becsülik évente. A második dolog a koncentráció. Egyre több földrajzi helyszín van már Európában, ahol megvannak a kábítószer terjesztési csatornái, az előállítás is több zónában megvalósul, nem csak az EU-n belül, hanem a világon. Például a kabítószer lánc, ezeknek a bűnözői csoportoknak a láncolata most már behálózza a világot, és az azt jelenti, hogy a promócióra is újabb lehetőségeik vannak, és terjeszteni tudják ezeket az információkat, arra vonatkozóan, hogy hogyan használják az emberek a kábítószereket, és hol tudnak ezekre szert tenni. Tehát a Dark Net, a hálózatem e sötét oldala egyre nagyobbra nő, és ez azt jelenti, hogy a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetőek, különösképpen az újabb pszichoaktív anyagok, amelyek megjelennek. És ezt a fajta gyakorlatot gyakorlatilag nem lehet nem megtámadni, mert a gazdaságra vonatkozóan destruktív, de az állampolgárok egészségére nézve is, gyakorlatilag az európai állampolgárok 1%-a, tehát gyakorlatilag 6 millió fő használ naponta kábítószert. Egyes országokban már a társadalmi attitűdbe épült ez be, erre kellene hatni. Aztán a bizonyítékokkal kapcsolatban, tehát hogy van-e kapcsolat a kábítószerpiac növekedés és a terrorista tevékenység között, a kábítószer tevékenység és a terroristák közötti kapcsolat az azt jelenteni, hogy a terrorista tevékenység finanszírozására egy újabb forrás jelenik meg. Mi ösztönzi tehát ezt a piacot? Több mindenre kell odafigyelni. Először is rendszer szerűen elemezzük ki a tendenciákat a kábítószerpiacon, és a kábítószer fogyasztás új tendenciáira is figyeljünk oda, valamint a kockázatokra, amelyeket az újonnan megjelent kábítószerek jelentenek az összetételéknél fogva. A második dolog, az intézmények működjenek együtt európai szinten és nemzeti szinten is. Nemzeti szinten a fókuszpontok, ezek a kapcsolattartó pontok nagyon fontosak az MCDD-en belül. Az EU-s intézmények és a tagállamok is működjenek együtt jobban. Enélkül nem lehet ezt a korai előrejelző rendszert jól fejleszteni. Határozottan és nagyon gyorsan kell fellépni és blokkolni a kábítószerekhez való hozzáférést. Tudjuk, hogy és a pszichoaktív anyagokhoz való hozzáférés. Tudjuk, hogy ez nem olyan könnyű, mert nagy különbségek vannak a tagállamok között, a tekintetben is, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak. Remélhetőleg sikerül majd valami fajta megoldásra jutni. A koordináció hiánya sajnos több kockázatot is megnövel. A következő dolog pedig a harmadik a kiegyensúlyozott politikák. Egyrészt a kábítószer kínálat csökkentését érjük el, valamint segítsük azokat az embereket, akiknek kábítószer problémáik vannak. Ez egy közegészségügyi szempont. Érdekes lenne a mi szakbizottságunk és a Környezetvédelmi Szakbizottság együttes tanácskozását megszervezni, hiszen ők a felelősek az egészségügyi, közegészségügyi kérdésekért, és akkor ezt így együtt tárgyalni. Szakértőnket tehát arról kérdezem, hogy az ncdda nak milyen kapacitásra lenne szüksége ahhoz, hogy a szerepét, a feladatát el tudja látni, tehát ezeknek a politikáknak a megfogalmazását. Az új intézményi és jogi keretek megvannak-e, vagy szükség van-e ezekre, hogyan lehet erősíteni az együttműködést, és hogyan tudunk jobban fellépni az új pszichoaktív anyagok megjelenésével szemben. Ezek azért is veszélyesek, mert nem ismeretesek a mellékhatásaik, és maguk az összetevőik sem sokszor. Elnök asszony, köszönöm szépen, ez nem csak egy megjegyzés volt, hanem nagyon sok kérdést is felvetett a kolléga hogyha jól emlékszem a számokra, akkor ugye 24 milliárdos nyerességről volt itt szó, és mi meg itt üldögélünk, és a török eu és török szerződéshez a 6 milliárd eurót nehezen tudjuk előteremteni. Hát talán javíthatnánk egy kicsit a munkánkon, hogy megakadályozzuk azt, hogy a pénzek máshova vándoroljanak. De biztos vagyok benne, hogy mindkét szakértőnk ki tudja egészíteni az elhangzottakat és válaszolni tud a kérdésekre. Az Europolhoz intéznék egy kérdést. Amikor ezeket a diákat néztem, akkor az látszott, hogy Európába különböző módokon juttatják el a kábítószert, és aztán itt mindenféle különböző módokon terjesztik de az érdekelne engem, hogy gyakran változik ennek a módja, tehát hogy hogyan hozzák be Európába a tehát ezzel kapcsolatban, hogyha tudnának valamit mondani, és akkor várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is, mondja Gozdél úr, szeretnék köszönetet mondani Bóni úrnak a pozitív megjegyzéseiért. Szeretnék egyébként a szakbizottság egészének is köszönetet mondani a folyamatos támogatásért, amelyet számunkra biztosítanak. A kérdésére utalva, tehát hogy források, eszközök, mire van szükségünk? Hát van ugye új jogszabály, amely most készül, és ez az egész rendszerre fog vonatkozni, és arra, hogy hogyan közelítjük meg az új pszichoaktív anyagokat. Három lépése van ennek. Először is ugye a korai előrejelző rendszer önmagában, utána jön a kockázatfelmérés, és aztán azok az intézkedések, amelyeket az Európai Unió hoz ezen anyagokkal szemben fellépve. A Koreper tegnap úgy határozott, hogy az MCDDR rendeletet korlátozott mértékben, de felülvizsgálják a jelenlegi rendszer erősségeit azt tartsuk meg a módosított javaslatban is, ez lenne a minimum igényünk. De ez nem lesz elég ahhoz, hogy az új kihívásokkal is meg tudjunk birkózni. Én abban reménykedem, azt kívánom, és egyébként tudom is, hogy az önök szakbizottságával, de a bizottsággal magával is egyetértünk ebben. Tehát én remélem, hogy eljön az a nap, amikor meg lesz a végeredmény, és az erőfeszít, erőforrások is növekednek, mert további erőforrásokra lesz szükségünk ahhoz, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, és kezelni tudjunk valamit ezzel a hatalmas növekedéssel, amit az elmúlt években láttunk. Tapasztaltunk, a bizottság nagyon elkötelezett, de szerintem a tagállamok is így fognak viselkedni a tanácsban, abban biztos vagyok, hogy az önök szakbizottságára mindenképpen számíthatunk, és meg tudjuk így védeni ezeket a követelményeket az MCZDA esetében, tehát hogy az erőforrásaink meg lesznek. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy nagyon sok csoport, ügynökség kér további lehetőségeket, hát remélhetőleg meg tudjuk majd találni a megoldást. És akkor az Európa képviselőjének adom át a szót. Köszönöm. Nos, a konkrét esetekből, konkrét vizsgálatokból és a tapasztalatokból is az derül ki, hogy vannak változások, az illegális kábítószerkereskedelem az nem mindig olyan stabil, persze kihívást jelent ez, de vannak azért módszereink, van mm, tudásunk, hogy fellépjünk. Aztán a illegális kereskedelmi útvonalak, és hogy ezek változnak, ez nem újdonság, türelemmel követnünk kell ezeket a változásokat. Rendben mondja az elnökasszony, ezt az eszmecserét akkor látom lezárhatjuk. A mellettem ülő két úriembernek sok szeretettel köszönetet mondok. Nagyon Alapos és részletes eszmecsere volt ez, abban az értelemben is, hogy a teljes jelentést be tudták mutatni, és ebből látható volt, hogy a kábítószerrel szemben folytatott harc nem olyan könnyű, és hogy milyen sok aspektusa van. Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg információt. So, colleagues, I think we can directly go to the next point on our agenda, which is... Következő napi rendi pontunkra térjünk rá. A demokrácia, jogállamiság és alapjogok mechanizmusa az időközi hozadott érték elemzése. Három előadást fogunk meghallgatni. Azt hiszem, hogy mind a három nagyon hasznos ebben a vitában amikor is ezt az uniós mechanizmust elemezzük. Az európai hozzáadott érték időközi értékelése és a kutatási háttéranyagok bemutatása következik. Először is a parlamenti kutatási szolgálatok főigazgatósága fogja ismertetni az értékelését, utána pedig a két szakértőnk. A tanulmányokat azért készítették el, hogy a mi szakbizottságunk munkáját támogassák a saját kezdeményezésű jelentésünkkel kapcsolatban amely pontosan ezzel a mechanizmussal foglalkozik, tehát hogy a demokráciával, jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusról született munkánkat támogassa. Támogassuk. Intvet asszony is mindenkinek a rendelkezésére áll a következő szakbizottsági ülést kezdve. Először a Street Forumnak adom meg a szót, hogy akkor mutassa be az értékelést, jó, az európai hozzáadott értékkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom a hozzáadott értékkel kapcsolatos értékelésünket. Bevezetőként a, ennek az értékelésnek a hátteréről hadd szóljak néhány szót. Ugye tudta, tudják, hogy a parlament saját kezdeményezésű jelentést készít a szerződés 225-ös cikkének értelmében, és ehhez járul egy európai hozzáadott érték elemzés, értékelés. Elemezzük a potenciális hatásokat és az előnyeit, potenciális előnyeit annak, amit a parlament megfogalmaz a saját kezdeményezési jogalkotási jelentésében ahogy elnök asszony is elmondta, tehát Intvelt asszony munkájának a támogatásáról van szó. Ő ajánlásokat fogalmaz meg a bizottságnak, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusról. Hangsúlyoznám, hogy ez egy időközi felülvizsgálat, értékelés, tehát még Intvert asszony jelentésének a véglegesítése előtt jelent jelenik meg, és több mindent figyelembe veszünk, az előadó és az árnyék előadók munkáját, természetesen folyamatosan frissíteni fogjuk. Több kutatási anyagra támaszkodtunk, az egyik dr. Bárt Petra háttéranyaga, a másik pedig Laurent Pers professzor háttéranyaga. Felmérjük a meglévő EU-s legális és politikai kereteket, és ahogy ezt megtettük, láttuk, hogy vannak hiányosságok a rendszerben. Tehát ugyan a jogokat és értékeket a szerződés második cikkében felsorolják, de aztán a gyakorlati betartása ennek nem felel meg mindig a szerződés szövegének, és ennek gazdasági, szociális és politikai ára van, hogy így fogalmazzak. Tulajdonképpen Folyamatosan zajlik az eszmecsere az EU kompetenciájáról, arra vonatkozóan, hogy a kettes cikkben felsoroltakat betartassa, és hogy ez pontosan mit is jelent. Következésképpen a munkamegosztás egyelőre nem világos a tagállamok és az EU intézmények között sőt az egyéb EU-s testületek és ügynökségek között. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan ki és mit tesz a monitoring és a végrehajtás terén. Vannak nyomon követő mechanizmusok, de nem koordinálják ezeket nagyon jól. A harmadik dolog, a meglévő ilyen monitoring végrehajtási mechanizmusok nem túl hatékonyak, nem néznek ugyanis szembe a meglévő kihívásokkal, ami a jogállamiságot illeti az EU-ban. Tehát a kérdés az az, hogy milyen jogalkotási és egyéb politikai opciók vannak. Hogyan lehet az azonosított hiányosságokat, gyengeségeket orvosolni? Szakértők azt javasolták, hogy fogadjunk el egy intézményközi megállapodást, ahol leírják a munkamegosztást, és lefektetik a pontos feladatokat. Egy ilyenfajta megállapodásnak két fő eleme lenne. Egyfelől szerepelne benne az éves monitorozás, tehát ugye a demokrácia, jogállamiság és alapjogok monitorozása, valamint egy eredménytábla, tehát egy scoreboard, és lenne benne egy EU-s politikai ciklus, olyasmi, mint az európai gazdasági szemeszter. Ide bevonnák az EU-s intézményeket és a tagállami parlamenteket is. Röviden akkor erről a két aspektusról hadd szóljak. Ami az éves monitoringot illeti, hát itt még mindig vannak fennálló kérdések, konkrétan az, hogy az EU belépése pontosan mire is terjed ki. Ugye a második cikk szerint az EU beavatkozhat, hogy az alapértékeket megvédje, azokat, amelyeket az tagállamok és az intézmények osztanak. De az, hogy meddig mehet el, és hogyan, nincs tisztázva. Mondjuk a 352-es cikkre lehetne alapozni egy ilyen éves monitoringot, ez volt az alapjogi ügynökség mandátuma, tehát ennek a kibővítése. Lehetne a 70-es cikk, ami gyakorlatilag egymás értékelését jelenti, vagy pedig lehetne a szerződés 295-ös cikke, ez egy intézményközi megállapodás alapja lehetne, vagy ezeknek a lehetőségeknek valami fajta keveréke lehetne. Persze felmerülnek kérdések a módszertannal kapcsolatban is, a scoreboard esetében, meg a mutatók esetében, és már említettem, hogy a munka megosztás még egyelőre nem tisztázott, és vannak a demokratikus elszámoltathatóságra és tudományos minőségre vonatkozó kérdések. Ami a politikai ciklust illeti, a, tehát ez a második aspektus, a demokrácia, jogállamiság és alapjogok, tulajdonképpen a éves vita is ide tartozna a nemzeti parlamentekkel, éves parlamentközi vita, javítani kellene a bizottságnak a jogállamiságra vonatkozó kereteit, amivel működik, és le, kellene, hogy legyenek rendszer szerű kötelezettségszegési eljárások, valamint, vagyis igen, procedúrák, valamint egy kicsit javítani kéne a tanácsban is a jogállamiságról folyó párbeszédet a nemzeti szereplőket pedig be kell vonni aktívabban a folyamatba. Ezért azt javasoljuk, hogy a politikai ciklus legyen átfogó, legyenek benne előzetes értékelések, és aztán pedig utólagos értékelések is az EU-s jogszabályok hatásáról, valamint ajánlatos, hogy az EU csatlakozzon az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. És utolsó sorban a költséghatás elemzést is elvégeztük a javasolt politikákkal kapcsolatban, és kiderült, egyébként a szakirodalomból is nagyon gyakran kiderül ez, hogyha a korrupciót nem ellenőrzik, hogyha a tulajdonjogokat nem védik, ha nincsenek intézményi ellenőrzések, és így tovább, akkor ennek a gazdasági teljesítményre hatása van és a szervezetbűnözés és korrupció komoly költségeket okoz az európai gazdaságnak. 218 és 282 milliárd euró között lehet ez a költség, valamint hogyha a tagállamok között a kölcsönös bizalmat ugye egy ilyen helyzetben nem tudjuk megvalósítani, ez káros, ráadásul az alapjogokat sem tudjuk védeni hogyha az igazságszolgáltatás függetlensége nem biztosított. Végsősorban sorban pedig valamennyi EU-s állampolgárt érint a helyzet, és a költsége egy ilyen éves monitoringnak mindezekkel az árakkal szemben ezekkel a hátrányokkal szemben elég alacsony. 4 millió euróra rúgna évente, az EU-s politikai ciklus esetében pedig 7 millióra, tehát ez elég alacsony ahhoz képest, amit veszítenénk. Veszítenénk, tehát a megfelelő szinergiákat találjuk meg a nemzetközi szervezetek között. Köszönöm. Most pedig dr. Bárt Petrának adom át a szót, aki a Budapesti CEU képviseletében bemutatja önöknek a CEPS által készített kutatási anyagot. Egy demokrácia, jogállamiság és alapjogi mérőrendszer, illetve jelzőtábla rendszer kialakításnak a szükségességéről európai szinten. Öné a szó. Szeretném bemutatni a kutatási anyagunkat, és kérném szépen a következő ábrát. Az Európai Unió alapítása óta a békét és a jólétet tartja fő értékeinek. És a Schumann nyilatkozat óta ez az irányadó. Azóta a szerződés is ezt fogalmazza meg, illetve a kettes cikk rögzíti. A kopenhágai kritériumok előírják, hogy a kettes cikknek a tagjelölteknek kell, hogy feleljenek, mielőtt felvennék őket az EU-ba. Ezzel együtt az alapértékek betartását később már nem ellenőrzik hasonló módon. Jelen pillanatban az EU-nak van egyetlen megfigyelő mechanizmus a hetes cikk keretében, de ezt eddig még nem alkalmazták. Nem azért, mert nem lett volna olyan helyzet, amelyben alkalmazhatták volna, hanem mert nem volt mögötte politikai akarat. Számos reform igénye merült fel a parlament, a, a tanács, a bizottság részéről az intézményrendszerben, és egy tagállam esetében ki is próbálják a hetes cikk alkalmazását, és vannak persze olyan kritikák, amelyek szerint a hetes cikk egyes bekezdését felhigították, És persze vannak tematizálási kísérletek is a jogállamiság terén. A 70-es cikk felől eltolódott a hangsúly a közös értékek és azok végrehajtása irányába. Válság által vezérelt a jelenlegi megközelítés, és nincs rendszeres felülvizsgálat, illetve megfigyelés. A, a szerződés kettes cikkének a betartása terén. 2015. júniusában az EU-ban elkezdődött az alapjogoknak, illetve a jogállamiságnak a megfigyelése. A mellettem ülő professzor úr, illetve Dimitri Kácsanov professzor, a két letéteményes ennek a területnek, ők felelnek ezért a tevékenységért. ez egy uniós hatáskör, tehát uniós szintű kérdés. Uniós polgárokat érint, és ez túlmutat a tagállamok állampolgárain. De az adott tagállam határain kívüli EU-s e, polgárokat is érint az, hogy milyen döntések születnek, illetve hogy mi veszélyezteti adott esetben az alapjogokat, illetve a jogállamiságot. És az e, igazságügyi és belügyi jogszabályoknak a kölcsönös elismerési rendszere például csak akkor tud jól működni, hogyha e, érvényesülnek a normák. A társadalmi költségek mellett gazdasági költségekről is beszélhetünk. Itt a szubszidiaritás irányadó, tehát a tagállamok mm, illetékességet tiszteletben tartja az EU, és a szubszidiaritásnak nem mond ellen a javasolt értékelési rendszer, hanem azt kiegészíteni, illetve megerősíteni. A következő kiinduló pontunk, hogy az EU joganyagát és hogy általában a nemzetközi jogot is egyfajta külső demokráciát támogató eszköznek, illetve a demokratikus jogok garanciájaként működhet a nemzetközi normarendszer abban az esetben, amikor egy adott tagállamban, akár alkotmányba ágyazottan megtámadják az alapértékeket. A tagállamok persze visszatámadnak, a kritikát elfogultsággal vádolják, ideológiai vádakat hoznak fel, vagy ütköző alkotmányjogi megközelítésekről szólnak. A jogállamiság visszaszorulása nem védhető identitás vagy alkotmányos alapon, még akkor sem, hogyha önjelölt többség hangoztatja ezt az érvet egy adott tagállam részéről. Ez egy elitista megközelítés, amely piedesztára emeli az elitet, amely a többség nevében érvényesíti az uralmi törekvéseit. Tehát az európai alapértékeknek érvényt kell szerezni, meg kell határozni, hogy mi az, ami még eltűrhető, és mi az az eltérés, ami az európai projektet is veszélyezteti. A következő ábrám alapján szeretném kifejteni az értékelés, illetve jelzőrendszernek a részleteit. Széles meghatározást adtunk ennek a rendszernek. Egy egyeztetésen, párbeszéden, illetve méréseken, megfigyeléseken és felügyeleten alapuló rendszerként működne ez egységes uniós szinten. Egy olyan egységes megközelítés, tehát amely többféle módszertant alkalmaz, és ciklikusan működik. A megkérdezett érintettek egyetértettek abban, hogy nem kell föltalálnunk a spanyol viaszt, illetve a melegvizet. A meglévő megfigyelés és értékelési mechanizmusokra építhetünk, hiszen ezek rendelkezésre állnak, például az igazságügyi eredményjelző rendszer, az Európa tanács már használja is, illetve a korrupció elleni értékelési rendszer is egy ilyen meglévő megoldás különböző adatforrásokból származó információkat, illetve azok szinergiáit tudjuk hasznosítani. És ez felvet összehasonlítási problémákat, tehát néha már-már alkímiába hajlik az, hogy hogyan hasonlíthatók össze, vagy hogyan kombinálhatók egymással különböző adatok és eszközök. A következő pontban azt szeretném kifejteni, hogy amikor nemzetközi adatforrásokra támaszkodunk, akkor is az eu jellemző eljárást kell érvényesíteni. Vagyis a jogállamiságot értékelő mechanizmust sosem adhatjuk ki külső szereplőknek értékelésre, mert az EU számára releváns szakpolitikákat és jogszabályokat ők nem tudják kellően figyelembe venni, vagy mondjuk a kölcsönös bizalmat, illetve a lojalitási kérdéseket, és így tovább. Valamint úgy gondoljuk, hogy az EU-nak érdemes lenne a nemzetközi normák némelyikénél szigorúbb normákat meghatározni. Valamint az EU a nemzetközi szereplőkkel, szereplőktől eltérően a saját rendszerét hatékonyan ki tudja alakítani olyan módon, hogy a kölcsönös elismerésre ne is legyen szükség a jövőben. Úgy gondoljuk, hogy az európai szemeszter ütemezésébe beilleszthető az értékelő rendszer, illetve a gazdasági kormányzás eh, rendszerébe illeszkedik. Fontos kérdés, hogy milyen a legitimitás egy ilyen értékelő rendszernek. Szükséges egy intézményi keret, de nemzetközi, illetve intézményi objektivitást és kiválóságot is kell garantálni egy adott tagállam megfigyelése és értékelése kapcsán. A következő lépés a legitimitás terén, hogy gondoskodjunk róla, hogy ne legyenek alapvető problémák az értékelő rendszerrel kapcsolatban. Ez főképpen a demokrácia, illetve a jogállamiság és az alapjogok terén is érvényes, hogy nincs egységes megközelítés és értékelési módszertan. Ez különösen a jogállamiság esetében igaz. Tehát van valamiféle mm, tűrési határ, egy, egyfajta többértelműségi mozgástér a jogállamiság értékelése kapcsán. Még akkor is, hogyha viszonylag jó összefoglaló szempontok alakultak ki. Tehát úgy gondoljuk, hogy a nem semleges értékelési módszereket el kell vetni. És a fő kérdés nem az, hogy milyen mutatókat kell kiválasztani, hanem hogy milyen módszertani elemekkel dolgozzunk. És ezek jelennek meg aztán később a mutatókban ebből alakul ki ez az mondjuk lista, amelynek a részleteiről szólok is, és az a cél, hogy minél kevésbé legyen kritizálható az értékelő rendszer ideológiai vagy politikai alapon. Egyrészt az, hogy nincs egységes megítélés ennek a területnek, az nem mentesít a jogállamiság visszalépései esetén. Unortodox gyakorlatok bevezetése esetén. A megfigyelt tagállamok például hajlamosak nemzetközi példákra hivatkozva azt állítani, hogy ők csak átvették a szomszédos országok vagy más országok kialakult gyakorlatát, de hogyha az ember látja a fától az erdőt, akkor feltűnik neki, hogy ezek csak ürügyek, hiszen a hibás gyakorlatot veszik át mm, ügyesen válogatva a különböző országokból. A legitimitás érdekében ki kell jelentenünk, hogy mi az, amire nem alkalmas ez az értékelőrendszer. Például prognózis készítésre, vagy a tagállamok rangsorolására vagy akár egy leegyszerűsített országtáblázat összeállítására. Mindenképpen a hátteret figyelembe vevő és minőségi színvonalas értékelést kell végeznünk minden tagállam sajátosságait figyelembe véve. A legitimitást a tagállamok egyenlő kezelése és biztosítja. Tehát a kettős mérce elveszi az EU jogállamisági értékelő rendszernek a legitimitását csökkenti ezt. És persze további nehézségek is felmerülnek, hogyha a jogállamiság terén visszafelé haladók minden kifogással élnek, és a hetes cikk alkalmazása kapcsán említettem az ebből fakadó problémákat. Aztán a bevezetés sebessége is egy fontos kérdés, mert minél előbb meg kell valósítani, hogy a célok teljesüljenek, de az adatvédelemnek is egyfajta költsége van a bevezetés gyorsaságára nézve. És a lassú bevezetés esetén visszafordíthatatlan károk is keletkezhetnek. És a negatív értékelések hatása is csökken idővel. Hogyha túl hosszú az eljárás, akkor a megfigyelt tagállam ügyesen módosíthatja a törvényeit időközben, és aztán azt állíthatja, hogy már nem is érvényesek a megfigyelt eredmények, hiszen már nincsenek meg azok a jogszabályok. Ezzel együtt ellen kell állnunk annak a kísértésnek, hogy mereven ragaszkodjunk az elméleti rendszerhez. Kompromisszumot kell gyakran kötni a minőség és a gyorsaság között. Tehát nem szabad csak eh, rubrikákat pipálgatva megvalósítani a rendszert. További információkra és adatokra lehet szükség, és mi amellett érvelünk, hogy minél szélesebb körben gyűjtsük az adatokat állami forrásokból, a civil társadalom szervezeteitől, a médiától, illetve a különböző hivatalos testületek, alapjogi eh, intézmények, ombudsmanok, eh, adatvédelmi biztosok és egyebek körében. Az alapjogi ügynökség, illetve az ombudsmani hivatal és az adatvédelmi biztos vagy eh, Továbbá a 29-es cikk munkacsoportja szintén döntő szerepet játszana ebben. Aztán a releváns tények összegyűjtése, illetve a bizonyítási teher kérdése tisztázandó. Amennyiben észszerű kétség merül fel a tekintetben, hogy egy adott tagállam megsérti a normákat, attól kezdve már a tagállamon a bizonyítás terhe. A tagállamnak kell bizonyítania, hogy igenis betartja az EU alapértékeit. A kutatási dokumentumunkban megfogalmaztuk a lehetséges három forgatókönyvet a kiépítésben. Az EU, illetve a tagállamok az érvelésünk szerint teljes körű értékelést eh, igényelnek, tehát az uniót magát és a tagállamok eh, összességét is folyamatosan meg kell figyelni, hogy legitim maradjon a módszer. Tehát meg kell állapítani az első forgatókönyv szerint, hogy hol vannak a problémák, illetve hol nincsenek problémák. A második forgatókönyv a jogállamiság terén a problémás elemeket kell leltározni, Képzeljünk el egy tagállamot, amely jól teljesít jogállamiság terén, viszont nagyon súlyos emberi jogsértések vannak. Eh, például, eh, hogyha a fogvatartottak nem szavazhatnak, és ez egy rendszer szintű eh, szavazati jogtól való megfosztottságot jelent. Tehát mondjuk Ebben az esetben nemzetközi szervezetektől kezdve sokan tehetnek korrekciós ajánlásokat, illetve az EU jogállamisági értékelése is megfogalmazhat hasonló ajánlásokat. A harmadik forgatókönyv annyiban tér el alapvetően az előző kettőtől, hogy itt az alkotmányba épített jogsértéseket is tudjuk kezelni. Ott, ahol az ombudsman, eh, illetve a civil társadalom, a média szerepköre, az alkotmányosság egésze sérti az alapvető értékeket. Aztán nagyon fontosnak tartjuk, hogy napfényre kerüljenek a tagállami problémák, tehát nem a kipellengérezés, hanem a megoldás a célunk és a tagállam, valamint az EU intézményei közösen tudják megoldani ezeket a problémákat. Az első kettőtől lényegében eltér a harmadik módszer, illetve forgatókönyv, amikor arról van szó, hogy szisztematikusan alása a demokráciát, illetve a jogszabályba ágyazottan sérti az emberi jogokat. ott sem kérdőjelezzük meg az illetékesség, illetve az illetékeseknek a hajlandóságát az együttműködésre, a nyitottságokat a problémák megoldására. Tehát a problémákat napvilágra kell hozni, és a hívás gyakorlatokat meg kell szüntetni együttműködésben egymással. Aztán a kötelezettségszegési eljárásokat szeretném egy kicsit ismertetni, ami a szerződés 70-es cikkének az alkalmazását jelenti az átláthatóság, illetve a kiszámíthatóság nagyon fontos ezen a téren. Az intézmények közötti megállapodás a bizottsági vezetéssel jelenti a megfelelő megoldást, és intézményektől, testületektől függetlenül kell a jogállamiságot megfigyelni és ellenőrizni. Ez állna az értékelő rendszernek a középpontjában, és a Velencei Bizottság vagy a SZEPE szerepe emelendő ki a jelenlegi intézményrendszer keretei között. Túlmutat a kutatásunk keretein a következő megfontolás, de mégis szeretném ezt kiegészítőleg elmondani. hogy nagyon komoly probléma a gazdasági eh, irányítás a jogok és jogállamiság terén, tehát hogy gazdasági eszközökkel korlátozzák a jogok érvényesülését. A finanszírozók hatalma különösen súlyos visszaélés, és elsősorban olyan országok esetében veszélyes, amelyek nettó haszonélvezői az EU tagságnak. Az EU pénzek befagyasztása például jó szankció lehet, kvázi autoriter rezsimek megregulázására és továbbfejlesztésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miért megadnám a szót a parlamenti képviselőknek, megadnám a szót a londoni Middlesex Egyetemről érkezett Logan Pechnek, aki ugyancsak egy tanulmányt készített eh, ebben a témakörben. Tíz percen van arra, hogy elmondjam a tanulmányunk fő eredményeit, és a fő kiinduló pont, az más volt, azt mondták, hogy nézzük meg a kereteket, nézzük meg, hogy milyen hiányosságok vannak, milyen, és milyen lehetne ezt orvosolni. Ha rátérhetnénk a következő diára. Tehát alapvetően a cégkötőzés egy mikrodimenzió volt, megvizsgáltuk a specifikus monitoring eredménytáblát, megnéztük azt, hogy milyen hiányok vannak. Megnéztük azt is, hogy az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkét mennyire követik nyomon. Ez volt a jelentésnek az első része. Számos kérdésre foglalkoztunk, ezt csak összefoglalnám, mert kevés az idő az volt a véleményünk, hogy az Európai Uniónak van kompetenciája abban, hogy monitorozza a tagállamokat, az, és ami az értékeket illeti az Európai Unió szerződés kettős cikkének értelmében, úgy gondoljuk, hogy ezeket az értékeket le lehet vezetni nem csak a nemzeti esetjogból, hanem a nemzetközi esetjogból is, és számos európai nemzetközi jogi eszközből is. Ami ezt a kérdést illeti, úgy véljük, hogy az EU tagállamok alávethetőek az EU monitorozásnak ezen értékek esetében, tehát ezek az értékek nem végtelen koncepciók, ezeket lehet nyomon követni, monitorozni. Ami a jelentés második részét illeti, ez a már meglévő keret hiányosságairól szólt. Megvizsgáltuk a keretet számos transzfezelés szempontból. Itt láttunk hiányosságokat, és az egyik az az volt, hogy bizonyos eszközök túlburjánzanak, viszont nem volt koordináció az EU intézmények között. Voltak olyan eszközök, amelyek esetében nem volt semmilyen fajta koordináció az EU intézmények között, de az igazságosság szempontjából elmondanám, hogy ez a koordináció hiánya abból fakad, hogy aztán feltételezzük, hogyha valaki eh, csatlakozik az EU-hoz, és elfogadja a kettes cikk értékeit, akkor ez már továbbiában nem lesz gond. Tehát ezért vannak ezek a hiányosságok is, mert azt feltételezzük, hogy ez már nem is lehet kérdés. Ez eh, a feltételezés azonban most már nem igaz, ezen kívül látunk hiányosságokat specifikus eszközökkel kapcsolatban is, amelyeket különböző EU intézmények fogadtak el. Most ezeket nem fogom felsorolni eszközönként, mert eléggé hosszú a jelentés. Mi csak a jogállamisági keretet vizsgáltuk meg, mielőtt megvizsgáltuk volna az új eszközöket, megvizsgáltuk a már meglévő eszközöket, a 17-es cikket, az úgynevezett nukleáris opciót, talán nem ez a helyes, hogy ezt leírjuk, a 285-ös cikket is megvizsgáltuk azt, hogy hogyan alkalmazza ezt a bizottság, és hogy lehet -e ezt javítani. Megvizsgáltuk a kettes cikket is, illetve az együttműködési mechanizmust is, amelyet például alkalmazzák Románia és Bulgária esetében megvizsgáltuk azt, is, megvizsgáltuk azt is, mi történt 2014 óta a jogállamiság tekintetében illetve az ezzel kapcsolatos párbeszéd tekintetében. Megpróbáltunk számos megoldási javaslattal élni. Itt láthatóak az opciók a diagram formájában. Három vertikális és három horizontális javaslattal éltünk. Mit értünk a horizontális opción, ezek a megoldások. Ezeket specifikus egyéni tagállamokra kell alkalmazni, tehát egyenként, esetenként kell ezt alkalmazni. Egy tagállam esetében, amennyiben arra szükség van. Az első vertikális opció, hogyha ezt így hívhatom, ez a már meglévő eljárás végrehajtása. Ezt a 258-as cikkben taglalják az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Itt másképp lehetne ezt használni akkor, amikor szisztematikus módon megsértik az Európai Unió rendelkezéseit. Itt azt javasoljuk, hogy alkalmazzák a már meglévő eljárást egy kicsit másképpen, akkor, amikor egy olyan helyzetben vagyunk, amikor megismételt jogszabálysértésre kerül sor, és ezáltal egy liberális alkotmányos államot próbálnak leépíteni. A 258-as cikk, ez a szisztematikus megsértésekre vonatkozik. A második vertikális lehetőség, ez is egy már meglévő mechanizmus, ez pedig az Európai Bizottság jogállamisági kereti szabályai, amely 2014 óta létezik. Ez itt lehetne javítani a szisztematikus fenyegetettség esetében. Ez kiválthatja ezt a keretet, Hogyha ezen opcióval kapcsolatban vannak kérdése, azokra később szívesen válaszolok. A harmadik vertikális opció lehet, hogy lehetne jobb megoldást találni arra, hogy az Európai Unión belül civil társadalmi csoportokat finanszírozzunk. Azt javasoljuk, lehet ez túl ambiciózus, de hogy legyen egy új finanszírozási eszköz, de ha ez túl ambiciózus, akkor a már meglévő rendszereket kell figyelembe venni, és meg kell vizsgálni azt, hogy melyek esetében lehetne ezt a legjobban kihasználni a civil szervezetekre. Például itt van a Zsammoni támogatási alap, nagyon sikeres volt ez, de lehet, hogy nem túlságosan könnyű, nem könnyen elérhető ez a civil szervezetek számára. Tehát ezek a vertikális lehetőségek, és tettünk horizontális javaslatokat, és ezeket úgy osztályoztuk, hogy melyik a legambiciózusabb, ez a legkevésbé ambiciózusabb, az első ezen a dokumentumon, ami a legkevésbé ambiciózus, az az lenne, hogy a tanácsot felkérjük, hogy tartsa meg az éves jogállamisági párbeszédet. Úgy gondoljuk, hogy itt még lehetne javítani, úgy, hogy ez meg van szervezve, nem átlátható ez a párbeszéd. Tettünk még plusz javaslatokat is, de az átláthatóság hiánya az, hogy hogyan választják ki a párbeszéd formáját, illetve annak tartalmait, most ezt lehetne még javítani. A második horizontális javas, vagy javaslat, ez egy újfajta párbeszéd, amely ilyet az Európai Parlament vezetne a nemzeti parlamentek részvételével, nemzeti képviselőkkel, illetve az Európai Parlamenti képviselőkkel meg lehetne vitatni a kettes cikkhez kötődő eseteket. Ehhez nem kell jogalkotási változtatás, csak politikai akarat. Ezt kiegészítése az első horizontális opciók, a kettő nem zárja ki egymást, és a harmadik a leginkább ambiciózus horizontális opció, ez pedig ugyanazt jelent, amit már a kollégám is elmondott, azt mondjuk, hogy jöjjön létre egy állandó monitorozási kör, ciklus és lenne egy eredménytábla is. Most nem ismétlem meg azt, amit a kollégám is elmondott, de a cél az az, hogy legyen egy állandó mechanizmus, amely minden európai tagállamra vonatkozna, és itt kellene beszélnünk a saját fellépéseikről. Mindenkinek be kellene azt bizonyítania itt rendszeres módon, hogy kitartanak a kettes cikk értékei mellett. Mindenképpen ez egy állandó ciklus lenne. Ez volt a hat opció, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a három kollégát és az előadásokat. Ebből látjuk, hogy komoly kihívást jelent ez a feladat, és nagyon sok szereplőt igényel, akik között jó a kommunikáció. Sajnálatosan szükség van egyébként ilyenfajta tevékenységre. Nem tudom, hogy a jelenlévő kollégák közül valakinek van a kérdése. Ha nincs, akkor én szeretnék valamit mondani, mert Gyakran hallunk a Kopenhága dilemmáról. Nem tudom, hogy valaki utána nézette annak, hogy milyen kritériumok és intézkedések alapján lehet kideríteni, hogy mondjuk valaki megfelelhet a kettes cikknek, a jogállamiságnak, és így tovább. De ugye, hogyha a tagállamokat kérdezzük, akkor azt mondják, hogy ó, ezt nem kell ellenőrizni, most akkor vagy nincsenek ilyen kritériumok, a kopenhágai kritériumok, vagy politikai akarat hiányáról van szó. Én amikor a meglévő intézkedéseket említették, akkor ezt hiányoltam, tehát ugye az EU-nak az igazságszolgáltatási, igazságügyi szkorbordját említették, de a kopenhágai kritériumokat nem. Az igaz, hogy említettek egy szót, ami fontos, hogy amikor a hetes cikkről beszélünk, akkor mindig a válságkezelő mechanizmusokra figyelünk oda. Tehát amikor már több minden súlyos dolog történt, pedig valami fajta korai előrejelző mechanizmust kellene megpróbálni létrehozni. Mert bármely tagállamban előfordulhat, a legjobb akarattal is, hogy egy vagy más döntés rossz irányba mozdul, és akkor így nagyon barátságosan minden szereplőnek a segítségével lehetne figyelmeztetni, jó megoldást találni. Tehát így el lehetne kerülni azt, hogy egy hibás irányba tett lépés a rossz útra terelje az egészet, és válsághelyzetig fajuljon a dolog. Tehát szerintem érdemes lenne egy ilyen korai előrejelző rendszert létrehozni, és nem ostorozni az egyik vagy másik kormányt, hanem kitalálni, hogy együtt mit tehetünk a parlamenti jogok és a jogállamiság védelméért. Nos, ez az előttünk lévő munka. Ha senki másnak nincsen kérdése, megjegyzése, mondom és körülnézek, úgy látom, hogy nincs, akkor nincsenek további kérdések. Jaj, elnézést kérek. Itt ül előttem, és nem vettem észre. Bolni urat. Először is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányok szerzőinek, az előadóinknak. Nagyon fontosak voltak ezek, tehát nyilván sokkal többet tudunk így a helyzetről sokkal jobban tudunk majd dolgozni. Néhány perccel ezelőtt elhangzott az, hogy nem valami fajta bürokratikus képzelgésről van itt szó, hanem a korai előrejelző rendszerre igenis szükség van. Nagyon sok éven keresztül azt hiszem minden frakció számára, valamennyiünk számára világos volt az, hogy vannak itt jogállamiságra, demokráciára vonatkozó szabályok, a hatalmi ágak függetlenségére vonatkozó szabályok, és így tovább. És akkor most ugye kiderült, hogy nagyon sok probléma van, hát akkor az állampolgáraink mellé kell állni, és együtt kell velük dolgozni. Nem arról van itt szó, hogy politikai csatát vívjunk egymás ellen, hanem a jövőről arról, hogy az állampolgárokkal együtt dolgozunk, persze ez is lehet egyfajta politikai nyilatkozat, amit most teszek, de együtt kell szerintem dolgoznunk, és a valódi helyzethez igazodva kell értékelni az állapotokat egy-egy országban. Tehát megköszönöm, Szofi, a kezdeményező szerepet és a munkádat. Ha jól emlékszem az első eszmecserénkre, akkor ahogy te ezt bevezetted, elmondtad ezt a megállapodást a demokráciáról, ezt a paktumot. Ugyanis nem csak az európai intézményeknek jó ez, hanem itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk az államokat bevonni ebbe a folyamatba, és az állampolgárokat is ebbe az értékelésbe, a demokrácia kiértékelésébe. Köszönöm szépen. Szofi szeretne néhány szót szólni. Hát igen, én nyilván kapcsolatban voltam a kutatókkal, a jelentések szerzőivel, úgyhogy nem igazán kérdezni szeretnék, inkább csak azt mondani, hogy ami így megdöbbentett engem, hát nyilván a kettes cikk, az a szerződés nyitó cikke, ugye? Az első cikk az gyakorlatilag a beköszönés, és a lényeg a kettes cikkben található. Mindig ezt szoktam mondani. És minden jelentést átolvasva azt látom, hogy gyakorlatilag lehetetlen egy megfelelő jogalapot találni arra, hogy hogyan is tudjuk ezt a gyakorlatban megvalósítani, ezeknek az értékeknek a védelmét. És ezért döntöttem úgy, hogy az intézményközi megállapodást választottam. Próbáltam itt a darabkákat összerakni, mint, mint hogyha <laughs> Frankenstein szörnye lenne, de tényleg itt arról van szó, hogy valami fajta koherens szabálycsoport kell, tehát hogy, hogy ez benne van a szerződésben, és nem csak arról van szó, hogy megkeressük a szankcionálás lehetőségeit, tehát hogy akik nem teljesítik ezeket a követelményeket, azokat szankcionáljuk. A másik az az, hogy hogyan lehet egyfajta pozitív ciklust megteremteni. Az állampolgárokkal együtt meghatározni, hogy mik is ezek az értékek, mert ez idővel mondjuk változhat. Most a jogállamiságról beszélünk, de én egyébként nem gondolom, hogy Persze nem lehet ezt matematikai képletekkel leírni, én nem gondolom, hogy ez túlságosan ködös megfogalmazás lenne, de azért az, hogy most mit is jelent, vagy mit foglal magában a jogállamiság, az igazságszolgáltatás szerepe, és így tovább, Ezekre a dolgokra párbeszéden keresztül lehet csak a választ megtalálni, és a szerződés a semmi fajta ilyesmiről nem szól, nem említ meg ilyet. Úgyhogy ezért is vagyok nagyon hálás a munkáért, a közös munkáért, mert így darabonként szépen összerakjuk ezt az egészet, remélhetőleg működni fog. Úgyhogy én megköszönöm mindenkinek a folyamatos inputot, csak tájékoztatom a kollégákat, hogy a szöveg az a Twitteren fönt van, de talán majd megjelenik a parlamenti honlapon is előbb-utóbb, és persze nyitott vagyok a további megjegyzésekhez. Elnök asszony, nem tudom, hogy az előadóink kívánnak-e megjegyzésekkel élni. Uh, uh, uh, Nagyon röviden elfelejtettem említeni, hogy egy olyan megoldást is megvizsgáltunk, amely a szerződések felülvizsgálatát vonná maga után. Tehát, hogyha nincsen korai előre, előrejelzési mechanizmus, hát én nem feltétlen értenék ezzel egyet, mert van már kettő. Az egyik az, amit nem akarunk használni, ez ugye a hetes cikk egyes bekezdése, ezt igenis be lehet indítani, hogyha felmerül annak a kockázata, hogy rendszeresen megsértik az EU értékeit, tehát 99-ben volt erre példa, és ez egy olyan mechanizmus, amit nem nagyon használnak, de ezért tették be ezt a rendelkezést egyébként pont ebből a célból. És a bizottságnak a, a rule of law keretei, tehát ez a jogállamiságra vonatkozó keretrendszer, az pont erről van szó. Ugye itt említette a kolléga Lengyelországot, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, amelyek segítségével eldöntik, hogy van-e rendszerszerű megsértése a jogállamiságnak, fennáll-e, vagy sem. Tehát már eleve túl sok, talán egyel több is, mint kellene akkor a előrejelző mechanizmus. Az utolsó megjegyzésem és befejezem. Azt, hogy nem túl pontos a jogállamiság meghatározása, hát a parlamenti képviselő asszonyhoz csatlakozom. Tulajdonképpen a legtöbb nemzetközi szervezet az valóban elfogadta már a jogállamiság definícióját, és több rész eleme van ennek, az igazságszolgáltatásra vonatkozóan, stb. Ennek a betartatása és ezeknek a részletes elemeknek a betartatása a lényeg. Tehát itt nem arról van szó, hogy a koncepció nem elég fontos, hanem hogy ezeket a részelemeket hogyan tartják be. Tehát nyilván nem lehet abszolút módon értékelni a helyzetet, hanem végig kell nézni a tényeket, és azt mondani, hogy igen, ez a részelem sérült, és akkor megtámogatni, hogy hogyan és miért. Tehát nyilván én a saját véleményemet mondom, de nem mondanám, hogy ez nem jogi fogalom, és hogy nyitott végű fogalom. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindig nagy kihívás lesz az, hogy elnézést ön is kíván szólni, parancsoljon. Thank you very much for your comments. Uh, we did take the Copenhagen Prize. Köszönöm szépen. Figyelembe vettük a Kopenhági kritériumokat, amikor létrehoztuk a jelentést, persze a 180 oldalas jelentést nem tudtam itt prezentálni, de hallottuk azt, amit mondtak. Egy kis modifikációt azonban végrehajthattunk. Mi nem akartuk ezt Kopenhági kritériumként eh, nevezni a következő eh, új tagállamok számára, mert ez nem egy közép-európai eh, koncepció, mindenki számára ennek lényegesnek kell lennie. Ami a jogállamiságot illeti, én egyetértek a jelentés készítőjével, igen, mindenki látja azt, amikor eltérnek a jogállamiságtól, de ez a megközelítés nem mindig a legjobb. Vannak indikátorok, a, B- a valenciai bizottság számos indikátort publikált. Úgy gondolom, egyetetünk abban, hogy hol kellene elhelyezni a hangsúlyt a standard indikátorok esetében, és hogy egyenként kell megvizsgálni a tagállamokat. Thanks a lot, and thanks for your support uh, that is very valuable. Köszönöm szépen nagyon sokat segít a támogatások, hogy itt a parlamentben a saját jelentésük, jelentésünk elkészülhessen. És a következő hetekben, hónapokban igen érdekes viták várhatók itt a parlamentben, illetve a tanácssal együtt is erről a témáról. Úgyhogy bízunk benne, hogy végül ebben a fontos ügyben megszületnek majd a jó döntések. Köszönöm szépen a részvételüket. Remélem, hogy folytatódik az eredményes együttműködésünk. Kedves kollégák, mivel a következő napirendi pontunk négy órára van csak ütemezve, és egyes kollégák talán csak akkorra ütemezték az érkezésüket, addig szünetet tartunk. És kérem szépen, hogy pontosan négykor jöjjenek vissza, hogy folytathassuk a munkát, addig ki lehet használni a lehetőséget egy kávézásra.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

So, dear colleagues, it's the last point on our... Kedves kollégák, utolsó napi rendi pontunkhoz értünk ma délután. Az állampolgárság eladása az EU tagállamaimban, illetve az ezzel kapcsolatos korrupció harmadik országok konzulátusai nagykövetségein, és ennek a lehetséges biztonsági vonzatai az Európai Unió szempontjából. Egyes tagállamainkban a helyzet úgy fest az állampolgárság megvásárolhatósága terén, hogy ez aggályos volt a lébe tagok egy része számára, akiknek a kérésére felvettük a napi rendi pontjaink közé, illetve egy bizottsággal folytatott eszmecsere keretében szeretnénk tisztázni, hogy mit tudhatunk a mai nappal. és aki a tagjaink közül szeretne hozzászólni, az szót kap majd. Elsőként a bizottság képviselőjének, Jekaterina Dimetre Kopulónak adom meg a szót. És Léven Bruvász, a másik szakértő, úgyhogy elsőként, tehát öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én helyettesítem Dimitra Kopulo eh, asszonyt, Henret eh, a, a nevem, az Európai Bizottság életékes főigazgatóságát képviselem, illetve eh, velem van a DG Home képviseletében a biztonságügyekkel foglalkozó kollégám. Tehát a megvásárolható állampolgárság témájában a Rotman ügyben az Európai Bíróság megelősítette, hogy a tagállamok részben lehetőséget biztosítanak a megvásárolhatóságra. Viszont amikor ezt megvalósítják, akkor az EU jogszabályt be kell tartani. Az állampolgárság e, odaítélése, ez egyben EU e mozgásszabadságot is biztosít, illetve uniós polgárságot. Továbbá szavazási és indulási jogot a választásokon. Tehát ezért nem nevezhetők semlegesnek a többi tagállamra és az Unió egészére az így kiadott állampolgárságok. A tagállamok autonómiáját tiszteletben tartva kötelességünk az EU polgárai összességének az érdekét is védeni. Úgyhogy arra kéri a bizottság a tagállamokat, hogy a jó hiszeműség és a jó szándékú együttműködés keretében éljenek ezzel a jogukkal betartva a nemzetközi jogi vállalásaikat és kötelezettségeiket illetve azokat az általános kötelezettségeket, kritériumokat, amelyek alapján az állampolgárság kiadható. Amely általában előírja, hogy az illető életvitelszerűen tartózkodjék, illetve kapcsolatokkal rendelkezzen a befogadó országgal. 2014 óta az Európai Bizottság kiértékelte, kielemezte a befektetők számára megnyitott állampolgársági lehetőségeket. Az állampolgársági és nem csak tartózkodási joggal felkínált befektetési lehetőségek kerültek így a górcsönk alá. A máltai hatóságok az állampolgársági törvényüket úgy módosították, hogy egy minimális 12 hónapos ott tartózkodást írtak elő feltételként az állampolgárság érdekében. A bizottság emellett a többi tagállamban is értékelte a befektetési lehetőségeket, és egy konkrét tagállammal párbeszédet folytatunk, amely jelenleg kizárólag befektetési cserébe kínál állampolgárságot. Itt jelesül Ciprusról van szó. Az Európai Bizottság folyamatos párbeszédet folytat Ciprussal. Több megbeszélése is sor került a bizottság és a ciprusi hatóságok részvételével 2014-ben és 2015-ben ennek a párbeszédnek az eredményeként mérlegeli az Európai Bizottság, hogy milyen további intézkedések szükségesek. Nyomon követjük a befektetési állampolgársági rendszereket uniós szinten, és ö, szükség szerint tájékoztatjuk a szakbizottságot a fejleményekről. A DG Home nevében én a második vonatkozással szeretnék foglalkozni még a biztonság előtt. Tehát a hosszú távú vízum, vagy a tartózkodási engedély, tehát az úgynevezett aranyvízumoknak a kiadását szeretném bemutatni önöknek, ami tagállami hatáskörben történik. Ezek az aranyvízumok tartózkodási engedélyt és nem Schengeni vízumot jelentenek, tehát több mint három hónapra szólnak. A hosszú távú vízumok, illetve tartózkodási engedélyek a tagállamokban nem egy harmonizált terület uniós szinten, harmadik országok befektetői számára felkínálható egy ilyen lehetőség, amennyiben a befektető több mint három hónapot szeretne a tagállamban tölteni. De vannak azonban garanciák a rövid utazási lehetőségekre vonatkozóan a Schengeni térségben a tartózkodási engedély birtokában a tagállamon kívülre nem utazhat az így kedvezményezett befektető. Maximum 90 napot tölthet 180 napos időszakokon belül másik Schengeni országokban, meg, hogyha megfelel a belépési feltételeknek. Hogyha a harmadik országbeli állampolgár nem teljesíti a feltételeket, illetve túltartózkodik, akkor visszaküldik a kiindulási országba az illetőt. Továbbá megtagadható a belépés az EU tagállamba más tagállamban hasonló jogot kapott személy számára, hogyha biztonsági veszélyt jelent az illető. Az egyik tagállam tartózkodási engedélye mm, semmiképpen nem jogosít más tagállamban tartózkodási engedély kiadására. Csak akik a vonatkozó irányelvet teljesítik, azok tartózkodhatnak, illetve folyamathatnak engedélyet másik tagállamban. Az EU engedélyek csak olyan feltétellel adhatók ki, amelyek megfelelnek a hosszú távú tartózkodás előírásainak, és ezek elég szigorúak. Például a folyamatos tartózkodási engedély legalább 5 éves korábbi ott tartózkodást igényel. Most rátérek a szakbizottságot leginkább foglalkoztató ügyre, tehát a lehetséges korrupcióra a tagállami konzulátusok, illetve eh, nagykövetségek által kiadott befektetői eh, állampolgárságra. Az Európai Bizottság számára ez egy kiemelt ügy, hiszen folyamatosan nyomon követjük a fetetetlenségi és korrupció elleni rendelkezések alkalmazását a 2014-es elveink eh, alapján, és az európai szemeszter keretében értékeljük ezt a, a helyzetképet, az EU források, támogatások elosztását is figyelembe véve. Tehát a célunk az, hogy a pénzügyi károkat megtérítessük, amennyiben bűncselekmény van a háttérben. És hogyha a tartózkodási engedélyt tagállami illetékesség keretében adták ki, akkor abban nem alatkozik bele az Európai Bizottság. De itt is alkalmazni kell a tagállami jogszabályi keretet. Például 2014-ben Portugáliában a belügyminiszter lemondani kényszerült egy korrupciós ügy nyomán ezen a téren. Úgy gondoljuk, hogy az EU polgárainak a bizalmát, illetve az intézményekbe vetett bizalmat is alá áshatja a rendszerrel való visszaélés, továbbá veszélyezteti a Schengeni vívmányokat. És ezért kell felvennünk ellene a küzdelmet. A tartózkodási engedély előtt a Schengen információs rendszerből le kell hívni a vonatkozó adatokat a tagállamban, és nem adható ki az engedély aki ellen riasztást adtak le a Schengen információs rendszerben. Tagállami befektetéshez kötött rendszerek esetében az EU pénzmosás elleni jogszabálya is alkalmazandók, illetve fel kell tárni a gazdasági kapcsolatait az illetőnek. Továbbá EU szinten megfigyeljük és értékeljük több eszközbevetésével a korrupció elleni intézkedéseket és ezek működését a tagállamokban. A fedhetetlenség, a korrupció elleni ö, tevékenység jelentéstárgya, és az európai korrupció elleni kapcsolattartó pont az illetékes ennek a helyzetnek a nyomon követésében, illetve a korrupció elleni küzdelemben közös stratégiákat kell kialakítaniuk a tagállamoknak, és színvonalas intézkedésekkel kell megelőzni a visszaéléseket. Továbbá a tanács kiadott egy helyes gyakorlatokról szóló jogalkalmazási kézikönyvet, amely a fetetetlenséget és a korrupciómentességet hivatott biztosítani, valamint a határellenőrzés terén, és igyekszünk a korrupciót feltárni és megelőzni. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, és azt is, hogy az állampolgárság és az úgynevezett aranyvízum közötti különbségekre is kitért, mert ezt valóban figyelembe kell venni. Most megadom a szót Roberta Metzelernek, a tagjaink közül elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a mai megbeszélésre, mert úgy gondolom, hogy ez a téma nem csak rendkívül fontos, hanem nagyon aktuális is. Hiszen a kézzelfogható kapcsolatrendszer nélküli ö, állampolgárságok kiadása komoly aggályokat vet fel, mert úgy gondoljuk, hogy az állampolgárságot nem szabad eladásra felkínálni. Persze tagállami illetékességről van szó, a bizottság megítélése szerint is, de ugyanakkor ez EU-s jogokkal is érintkezik, illetve kihat rájuk, és néhány éve ezért is mondták ki, hogy a az állampolgársági feltételek teljesülése nem függhet csak a bankszámla egyenleg értékétől. Tehát túl sok kérdést ez fel, túl sok kis kaput nyit meg, és veszélyezteti az átláthatóságot, illetve a biztonságunkat. Nem ismerhető meg az így állampolgárságot szerzett életők eh, neve. Én most itt a saját hazámról, Máltáról mondom ezt, tehát ez mindenképpen az érdekeink ellen hat. Azt javasoljuk, hogy csak valódi kapcsolatok létezése, illetve életszerű, életvitelszerű kapcsolatok esetén adják ki a tagállamok a, az állampolgárságot. És a kérdéseink a következők vizsgálják-e a tagállamok, hogy az állampolgárságot szerző befektetők valóban kapcsolatban állnak-e befogadó országgal. Hallottuk, hogy Máltán módosították a vonatkozó tartózkodási követelményeket, de ez azt jelenti -e, hogy ott kell fizikailag tartózkodnia az illetőnek az előért időtartamig. Milyen bizonyítékot írnak ezzel kapcsolatban elő? Továbbá a biztonság terén az Európai Bizottság átvilágítási folyamatokat -e meg, illetve követi -e ezeknek a végrehajtását. Aztán a bizottság második képviselő utalt a korrupcióra, illetve a Panama Papers botrány keretében ezen a héten már láttuk, hogy hogyan lehet többek között visszaélni ezekkel a lehetőségekkel, és ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy garanciák és védelmi mechanizmusok szavatolják a biztonságunkat a Mátai Szocialista Kormány intézkedéseit és figyelembe véve. Eh, Emília, öné a szó. Köszönöm szépen, Brigitte. A bizottság képviselőinek, szakértőinek is köszönöm, hogy eljöttek az ülésünkre, és ismertették a helyzetet. Egyetértünk azzal, hogy a befogadó állammal való kapcsolat nélkül kiadott állampolgárság aggályos. És ahogy helyesen felhívta erre az Európai Bizottság a figyelmet, ne indítsunk boszorkányüldözést egy konkrét tagállam ellen, hiszen több tagállamban vannak hasonló rendszerek, megoldások, és erre maga az Európai Bizottság is utalt. És ezzel kapcsolatban szeretnék rákérdezni a következőkre a Máltai Befektetői Program összefüggésében. A 2014-ben kiadott közleményhez tartja -e magát az Európai Bizottság, mert abban az szerepelt, hogy a Máltai program elemei előírják a Máltával való aktív kapcsolatot, illetve tényleges előzetes ott tartózkodást a Mátai állampolgárság kiadása előtt. És aztán 2014-ben az volt az álláspontja az Európai Bizottságnak, hogy üdvözlendőek a máltai módosítások, a módosított követelmények. Tehát akkor azt mondták, hogy ezek jó hiszeműek és konstruktív együttműködést tükröznek. Tehát akkor azt mondta az Európai Bizottság, hogy rendezetnek tekinti a kérdést annak alapján, amit ma mondott a bizottság szakértője, megerősíti-e, ahogy én értelmeztem a szavait, hogy ez esetben a Máltai befektetői program módosított követelményei már megfelelnek az előírásoknak? Ciprus továbbra is kérdéses, és a dolgok jelenállása mellett úgy tűnik, hogy nem EU-s állampolgárok három hónap alatt szerezhetnek ciprusi állampolgárságot. Az ezügyben indult egyeztetések hol tartanak, és milyen további intézkedéseket tervez az Európai Bizottság etéren. És a bizottság utalt arra, hogy más hasonló rendszereket is elemeznek, melyek ezek. Aztán a biztonsági aggályokat tekintve nagyon könnyű állításokat tenni korrupció témakörében, de ezek az állítások elemzendők és alátámasztandóak. A bizottság szakértője maga is utalt arra, hogy ezek az ügyek kivizsgálás alatt állnak. És a következő kérdésem megerősíti a bizottság, hogy az Interpol és a Schengen információs rendszer rendelkezéseit betartva adják ki a vízumokat és az összes forma, illetve eljárási szabályt is tiszteletben tartják-e. Köszönöm szépen. Én magam is hozzátennék az említettekhez egy kérdést. Annak ellenére, hogy hallhattunk a különbségekről az állampolgárság és az aranyvízum között, hogyha nem európai vízumról van szó, akkor úgy értelmezem, hogy nekünk nincs közvetlen ellenőrzési jogkörünk, és utalt az Európai Bizottság a lehetséges korrupcióra, de én ezt összekapcsolnám egy másik több hónap óta vitánk tárgyát képező témával, a migrációs eh, kérdéskörrel összefüggésben. Nagyon sok munkát végzünk, és ennek keretében elmondjuk, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy ki lép be az országaink területére. Tehát hogyha egy tagállami vízum vagy állampolgárság formájában lép be valaki, és ezt egyszerű áruként vásárolja meg, akkor mondjuk egy másik tagállamban elutazhat, ott cselekményeket követhet el, illetve olyan üzleti lépéseket tehet, amelyek kihatnak egy másik tagállamra. tervezik -e ellenőrizni az állampolgársági követelmények és a vízum követelmények teljesülését minden EU tagállam érdekét védve? I have no other remarks, so commission... Nincs további észrevétel, úgy látom, úgyhogy a bizottság képviselőnek adom át a szót. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. a árusított állampolgársággal kapcsolatban elmondhatom, hogy jelenleg párbeszédet folytatunk egy tagállammal, Ciprussal. A többi tagállam esetében nyomon követjük a helyzetet, de tudomásunk szerint csak egy tagállam van, amely jelenleg csak befektetésért adja az állampolgárságot, ez pedig Ciprus. Igazi ö, lakhely. Itt szeretnék arra rámutatni, hogy akik, ahol be lehet bizonyítani, hogy a jelentkező és a az ország között van kapcsolat, ott a, a Máltán kell ezt bizonyítani, és persze figyelembe kell venni azt, hogy helyesen járnak-e el, ugyanazt az módszert kell alkalmazni, mint az átlagos jelentkezők esetében, például ezt lehet bizonyítani szemlákkal, vagy valamilyen testületben, szervezetben való részvétel, telefonszámlák, és ezt is egyenként kell megvizsgálni. Köszönöm. Ami a megfelelő eljárás biztosítását illeti a máltai esetben, hát itt már megkérdezem a kollégáimat, és majd visszajelzek önnek. A biztonság kérdés, hogy az interpol, a vízum rendszer figyelme veszik-e, a víza információs rendszer figyelme veszik-e a vízumok kiadásakor, a vízum információs rendszer figyelme kell venni, ahogy ezt korábban is mondtam, tehát nem lehet kiadni tartózkodási engedélyt, egy amerikai országból származó személy számára, hogy ne vizsgálták volna meg azt, hogy nincs-e megjelölve a Schengeni információs rendszerben de a kollégáimmal még egyeztetek, hogy megtudjam, hogy hogyan lehetne válaszolni a többi kérdésére. A migrációhoz kötődő kapcsolat, hogy van-e lehetőség arra, hogy visszaéljenek üzleti tevékenység kapcsán, és hogy ez kihathat-e más tagállamokra, a Schengeni információs rendszert kell itt is alkalmazni. Ennyit tudok mondani jelenleg. Mikrofont kérnénk az elnöknek. Nem halljuk. I'm so sorry. Elnézésüket kérem. Hogyha nincsen plusz kérdés a kollégáim részéről, akkor szeretnék közvetet mondani, hogy áttekintést adtak nekünk. Lehet, hogy érdekes lenne a következő időszakban, hogyha többet tudhatnánk meg a többi tagállamról, az úgynevezett aranyvízumokról, de ma délután szerintem lezárhatom az ülésünket, és mindenkinek szép délutánt kívánok! És mielőtt még mindenki elmegy, Miriam Dali kíván szólni. Csak egy nagyon gyors kérdésem van, mert a bizottság azt mondta, hogy számos rendszert vizsgálnak, még hogyha nem is tudnak ma választ adni, de talán egy írásos választ adhatnának arról, milyen rendszereket vizsgálnak, és mely országok esetében. Visszatérve, mondja az elnök, azokra az országokra, amelyek arany vízummal foglalkoznak. tudnának egy gyorsan valamit mondani, hogy erről van-e most információjuk, vagy inkább, hogy írásban tájékoztatnának? Ahogy mondtam, én nem mondtam azt, hogy vizsgálatot folytatunk, tehát nem mérjük fel a jogi helyzetet, mi egy tagállamban vizsgáljuk a helyzetet, vannak olyan tagállamok, ahol nincs a ciklusihoz hasonló öm, rendszer, de próbálunk informálódni, és hogyha vannak kétségeink, akkor nem habozunk, hogy párbeszédet indítsunk el de jelenleg nincsen arra utaló jel, hogy tovább kellene itt haladnunk. Köszönöm ezt a plusz információt, most lezárom az ülést, és köszönöm, hogy itt voltak. Következő ülésünk, ne feledjék, Strasbourgban lesz, hétfő este 7 órakor.